és Heidi Hautele asszony pedig póttagja legyen a Költségvetési Szabizottságnak. Ezzel kapcsolatban bárkinek van-e valamilyen észrevétele? Ha nincs, akkor ez